Megnyitom a délutáni vitát. A tegnapi ülésünk jegyzőkönyvét megkaphatták már. Van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nem látok jelentkezést, úgyhogy a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintem. A mai napi rendünk a bizottság elnökének feltett kérdésekkel kezdődik. A szabályok a következők. Az első 30